Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok! Ma nem sokára kezdjük a megbeszélést. Nagyon-nagyon hamar átállok a svédre. Mindenki elhelyezkedik végre? Akkor most védül fogok beszélni, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött. Múlt héten nagyon érdekes workshopunk volt, pont erről a témáról, és akkor éppen ezért nagyon örülök, hogy az első közös ülésünken a Juri Bizottsággal szeretnénk erről a nagyon fontos témáról, dokumentumról tárgyalni mindkét szakbizottság részvételével. Egészen, e, egész Európára jellemző, hogy a tőzsdéjegyző társaságok e, vezetőségében roppant kevés nő van, és mi azt szeretnénk elérni, hogy e, az igazgató tanácsokban, felügyelő tanácsokban 40%-ra emeljük a nők arányát. Örülök annak, hogy Régner asszony megírta a jelentését, és most szeretném szakbizottság elnök kolléganőmnek átadni a szót. Ebenfalls in kurzen Worten. Äh, csak röviden szeretem elmondani, hogy a jogi szakbizottság nevében is nem csak, hogy kellemes délután szeretnék kívánni, hanem egy olyan vitát, amely valóban tovább visz bennünket, hagyományosan ugye együtt dolgozunk, a jogi szakbizottság és a nőjogi szakbizottság, Természetesen ennek fényében üdvözlöm is, hogy Gustafsson elnök úr mindig ennyire együttműködő és konstruktív ezen együttműködés tekintetében, és akkor ezzel is zárnám az üdvözletemet, hogy rátérhessünk a alapvető témánkhoz, a nemek közötti egyensúlyra a tőzsdényezett társaságok ügyvezető, illetve nem ügyvezető igazgató székeiben. Köszönöm, köszönöm szépen, és most át szeretném az előadóknak adni a szót. Először is Kratza asszony a néppárt részéről. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon jó az időzítés, és nagyon jó az, hogy két szakbizottság is felelős ezért az irányelv tervezetét. Tehát együtt fogunk gondolkodni a témáról. Ez a téma különféle politikai elemeket tartalmaz, alapvető európai értékeket, ez pedig a nemek közötti egyenlőség kérdése. Itt nem politikai intervencióról van szó, irányelvről beszélünk. A Júri Bizottság nagyon nagy mértékben hozzájárulhat ehhez. Közösen szeretnénk a jogalkotást először ezen a téren végrehajtani, és szerintem az összes tagállamban probléma nélkül átültethető lesz majd ez a honi jogrendszerekbe és ez remélhetőleg a világ többi részének is példaértékű lesz. Nagy érdeklődésre követjük majd, hogy a világ többi részén milyen visszhangja lesz ennek. Bevezetésképpen szeretném elmondani, hogy a bizottság által előterjesztett javaslat eléggé tág és elfogadható. Alkalmazni lehet a különféle jogi és intézményi rendszerekben, amelyek az Európai Unióban léteznek. Hogyha tényleg olyan jogi aktus szeretnénk, amelyet mind a 27 tagállam be lehet vezetni, a saját hagyományaik szerint, ami a piacokat érinti, és pedig a politikai és gazdasági rendszeren túlmenően. Ha egy ilyen irányelvet szeretnénk, akkor ez, ez ez egy tág irányelv kell, hogy legyen, ahogy Reding asszony javasolta a bizottság részéről. Szeretnék kihangsúlyozni néhány dolgot. Számomra előadóként nagyon fontos sok ezek a dolgok. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságok tagjainak is ugyanaz a véleménye. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen a tagállamokban nagyon sokféle rendszert alkalmaznak. A vállalatok szerkezete nagyon különböző Európában. Másrészt először fordul elő, hogy a közvélemény egy ilyen témával szembesül. Nagyon gyakran látjuk a reakciókat. És a reakciók általában abból erednek, hogy kevés az információ. Az irányelv mindenképpen kihívás. Főleg azok a módszerek, amelyek benne vannak az irányelv tervezetben. A közvélemény általában azt látja, hogy na itt most születik egy döntés, és holnaptól a nagyvállalatok főügyelő bizottságaiban hirtelen 40%-ra ugrik a nők száma. Az irányelv természetesen azt jelenti, hogy egy folyamat indul meg. Egy folyamat, melynek értelmében a nőknek azonos esélyük van a férfiakkal, hogy bekerülhessenek a vállalatok vezetőségébe. A vállalatvezetőség, ahogy a bizottság említette, azt is említi, hogy milyen kötelező céljaink vannak. A legfontosabb az, hogy 2020-ig 40% legyen a női vezetők aránya. Ez nem csak azért fontos, mert a javaslat szubstantiája ez, hanem a szövegnek ezt tisztáznia is kell. Hiszen, hogyha vélelmezzük, hogy egy vállalatnak 2020-ig 20 elnézést kérek, 40%-os legyen a női vezetősége, és hogyha ez a vállalat nem teszi meg, akkor szankciók, büntetések vannak. Szerintem ez nem teljesen realisztikus, hiszen 2013 és 2020-ig, 2013 és 2020 között nagyon sok választás lesz különféle vállalatvezetőségben. Tehát ott, ahol 10% van, 7% van a női vezetők aránya tekintetében, akkor nekik föl kell ezt 40-re emelni. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy ezt tisztázzuk. Tisztázzuk, hogy folyamatról van szó, nem máról holnapra történő változásokról, és ez a folyamat pedig nyitott, és egybe kell, hogy csengjen a vállalatok érdekével. Azonban tisztáznunk kell, hogy egy vállalatnak hogyan kell ezt a folyamatot alakítani? Milyen kritériumok alapján úgy, hogy ne szankcionálják akkor, hogyha nem éri el a 40%-ot? Hogyha világosan látjuk, hogy a célunk egy folyamat beindítása, akkor a folyamat kritériumait megfelelő módon ki kell értékelni. És hogyha vállalatvezetőségekben 10%-nál kevesebb a nő, akkor ez azt jelenti, hogy nem ültetik át az irányelvet. Ha a filozófiánk lényeg az, hogy egy hatékony folyamat induljon el, akkor ez minden vállalatra vonatkozzon. És az a vállalat, amely 2020-ig nem éri el a 40%-ot, bizonyítsa be, hogy minden lehetőséget kihasznált, és mégsem ért el 40%-ot, csak mondjuk 20 vagy 25%-ot. Tehát szerintem ez fontos. Nagyon világos javaslatot kellene tennünk. Másrészt nagyon fontos, hogy pontosan lássuk, hogy mit is említ az irányelv. A tőzsdén jegyzett vállalatok esetében, hiszen a tőzsdén jegyzett vállalatokkal felelősek a társadalommal szemben. Ugyanúgy, mint a állami cégek, amelyeket a tőzsdén jegyeznek, ahol az állam többségi tulajdonos. Ezen vállalatok esetében 2018-ra szeretnénk elérni a 40%-os arányt. Hogyha csak a nagy cégeket veszük figyelembe, és nem megfelelő módon, akkor nem éri el a célját. Tehát meg kell szabnunk egy észszerű méretet is. Tehát hogyha egy cég nem óriási, de azért nem kis cég, ezt valahol tisztázni kell, hogy mi, milyen mérettől fölfele legyen hatályos az irányelv mekkora legyen az a vállalat, és milyen célt szeretnénk ezzel elérni. Mi történik, amikor nem sikerül elérni a célt? Folyamatot akarunk, átlátható folyamatot, hatékony folyamatot? Természetesen ennek nagyon fontos része a jogalap. Még egyszer megismétlem, tehát nem olyan jelentést írunk, amelyet 2011-ben elfogadtak, az egy politikai üzenet volt a tagállamok közvéleménye felé, hogy az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak milyen szándékában. És a jelentésben felszólítottuk a bizottságot, hogy tegye javaslatot. Most jogalkotási javaslatról van szó. Nagyon fontosak a jogi lépések. Éppen ezért örülök annak, hogy együttműködünk a jogi ügyek bizottságával. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kráca asszony. És uh, mielőtt átadom a szót a másik előadónak, és a Juri, Juris kolléganőmnek szeretném észt vendégeinket üdvözölni a Jogász Nők Egyesületétől. Üdvözöljük Önöket bizottságunkban. Hol vannak? Tehát üdvözöljük Önöket. Hallottam, hogy nagyon érdeklődnek ezen téma iránt. Most akkor átadom Régner asszonynak a szót. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a számokat önök is ismerik. Önök is tisztában vannak azzal, hogy mennyire és túlságosan alacsony a nők potenciális száma is az igazgatóságokban. 17% a nem ügyvezetői pozíciók esetében, és 13,7% a legnagyobb tőzsdei jegyzetvállalatok igazgatóságánál. Itt ezzel valamit kezdeni kell, ez nem lehet kétséges, erre nem is akarok kitérni külön, Kace asszony sem tért ki erre külön, hiszen ö, tenni kell valamit, ez mindenki számára világos. Ö, félszemre itt vakok a férfiak, hogy tudatosan vagy nem eléggé tudatosan, de tény, hogy így van ez. Az Európai Bizottság javaslata türelmes, hogy úgy fogalmazzak, azért, mert egy nem egyik napról a másikra kezdődik el ez a diskurzus, ez a vita, hiszen évtizedekre visszamenő diskurzusról van szó. 1984-ben és 96-ban a tanács ajánlásokat készített a tagállamok számára, mi szerint a magángazdaság önszabályozó módon növelje a nők arányát. Tehát az az érvelés, hogy az önkéntes szabályozás révén el lehetne érni a célt, és így kéne dolgozni, ez nem igazán reális, hiszen adott évtizedek óta a vállalatok előtt. És hát tudjuk, hogy olyan gyorsan nem alakultak a dolgok. Vannak példák, ahol sikeresek voltak, nem mindig Norvégiára kell hivatkozni, ezért mondom, hogy Franciaország, hogy akkor lehet sikereket elérni, megfelelő számokat elérni, eredményeket elérni, hogyha tényleg szabályozzuk ezt. Az Európai Bizottság javaslatot készített, amit én visszafogottnak neveznék, nagyon óvatosnak neveznék, hiszen az egyes tagállamokban különbözőek a viszonyok. Miért mondom ezt így? Egyrészt azért, mert a kis és középvállalatokat kiveszik a szabályozott körből. Tehát a kis és középvállalatok, hát eh, nem is olyan kicsik valójában. 250-től 500 munkavállalóig az egyáltalán nem olyan kicsi. Arról nem is beszélve, hogy eh, tőzsdén jegyzett cégeknek kellene lenniük, és ha megnézzük a KKV-k esetében a számokat, hát éppen ezek azok, akik eh, példaként kellene, hogy működjenek, és ők azok pillanatnyilag, amelyek egész pozitív példával vezetik ezt a területet, úgyhogy ezt az aspektust meg kéne vizsgálni. További hatályról is szeretnék beszélni, a tőzsdén jegyzett cégekről beszélünk, hogyha most a cél az, hogy 40%-os arányt érjünk el, akkor itt a nem ügyvezetői pozíciókról beszélünk, vagyis hogyha a bizottság javaslatát jobban megnézzük, akkor láthatjuk, hogy az Európai Bizottság számos ellenérvet megkerült és hatástalanította azzal, hogy nagyon sok területet kivett a szabályozásból. Aztán az utolsó lépés a szankciók kérdése. Hogyan lehet elérni ezt a célt? Itt is azt látjuk, Hát nagyon óvatosan közelít az Európa Bizottság az eljárásra hivatkozik, és nem kilép és oda csap, és nem azt mondja, hogy 40%-ot el kell érni, mert akkor azonnal szankciókat alkalmazunk, hogyha ez nem következik be. Én nem tagadom, hogy rendben lenne ez az én szememben, de látni kell a tényleges helyzetet egyes tagállamokban, és hogyan lehet megfelelő módon a célunkat elérni. A jogalapról is szeretnék beszélni, ez egy fontos téma és jelentős. A jogi szakbizottság számára nem csak társ jelentéskészítők vagyunk, hanem a jogalap tekintetében mi vagyunk azok, hogy valójában mi döntünk, hogy mire lehet hivatkozni nem lepett meg különösebben bennünket, hogyha a tanács véleményét meghalljuk, tehát a tanács jogi szolgálatáról van szó, hiszen az természetesen klasszikusan, szinte reflexzerűen a tanács által elvárható álláspontot tükrözi. Ennek megfelelően a jogi szakbizottság proaktív módon reagált, és az ügyrend 37. cikke értelmében kezdeményezést indított, hogy a saját jogi szolgálatunkat is megbízunk azzal, hogy végezzen vizsgálatokat önmagában is. Tehát van az Európai Bizottságnak egy jogi szolgálata, amely az egyenlő elbánást, nők és férfiak közötti egyenlőséget az üzleti életben, a munkavilágában támogatja. Másrészt pedig a tanácsnak van egy más álláspontja, ezért aztán abszolút helyén való, hogy a saját jogi szolgálatunkat is megbíztuk a feladattal, még várjuk a megfelelő reakciót, de azért azt tisztázni akarom, hogy azt követően, hogy megfelelő módon elemezzük azt, amit a jogi szolgálat előterjeszt, mi fogunk dönteni. Tehát a jogi szolgálat az nem kőbevésett, nem olyas valami, ami az ámen ebben az ügyben, hanem egy politikai következtetést kell levonni belőle. Szeretném még felhívni a figyelmet a menetrendre. Egy első menetrendet mi már készítettünk, egy ütemtervet, és a, a társ előadóval, Kráca kolléganővel együtt megnézzük még egyszer az időpontokat, mert ténylegesen reális menetrendet szeretnénk nem csak az Európai Parlament képviselőiként eh, vitázunk itt ebben, hanem egy nagy lelkesedéssel foglalkozunk nemzeti szinten is a témával, mindenhol szinte, ami azt jelenti, hogy nemzeti parlamenti képviselőket is szeretnénk bevonni. 6. hó 19-én találkozhatunk a nemzeti parlamentek képviselőivel megvitathatjuk a témát, ez fontos számunkra, éppen ezért a lehető leggyorsabban és széles körűen szeretnék megvitatni ezt a témát. Vagyis szeretnénk menetrendet készíteni, és ezt meg is kapják, és a cél az, hogy a novemberi plénumon, ami persze még nagyon messze levőnek tűnik, de azért rengeteg feladatunk van addig, de ha el akarjuk ezt érni, akkor fontos, hogy gyorsan dolgozzunk. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megoldni a különböző vélemények előadjának a szót. Cornelison kolléganő az első a foglalkoztatási szakbizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, Régner asszony és eh, Ratacagaporulosz asszony én nagyon remélem, hogy ez valóban egy irányelvben fog kiteljesedni, és nem csak mi általunk módosított formában, hanem a tanács által elfogadott formában. Nyilvánvalóan ez kell, hogy legyen a célunk, ezért kell dolgoznunk. Őszintén remélem azt is, hogy ami a múlt héten történt Németországban, ez egy jó jel. Én továbbra is nagyon drukkolok, hogy jó irányba menjenek a dolgok már számos érintett személlyel, szakszervezeti képviselőkkel, vállalati képviselőkkel konzultáltam a múltban, és az egyik dolog, amelyre felhívták a figyelmet, az az, hogy szeretnék, hogyha a kiválasztási folyamatok során a diverzitás jobban figyelembe vennénk, hiszen az Európai Bizottság javaslata ugye pontosan leírja azt, hogy az eljárásokat hogyan kellene kiigazítani, és a mi foglalkoztatási bizottsági véleményünkben felhívjuk a figyelmet arra, hogy szeretnénk, ha ezt konkrétan megfogalmaznánk, hogy a kiválasztási folyamatok pontosan hogyan is kellő kiigazításra kerüljenek annak érdekében, hogy a 40%-os célt el tudjuk érni, de ugyanakkor nem feltétlenül akarunk egy eljárás példaként kötelezővé tenni, hanem szeretnénk itt mozgásteret is biztosítani, hogy eldöntessék, hogy ez a kiigazítás hogyan is működjön az egyes vállalatoknál. Remélem, hogy sok üzlet és vállalkozás, illetve a tagállamok többséget is ezt ahhoz vezeti majd, hogy kevésbé habozzanak, és, és tényleg az lenne jó, hogyha a javaslatot olyan irányba tudnánk módosítani, hogy több, nagyobb mozgásteret biztosítsunk, rugalmasságot. És hát itt nem csak a kiválasztási folyamatokra van szó. Amikor többen is pályáznak egy-egy pozícióra, és összevetik ugye az ő képességeiket, akkor ugye itt, itt minden egyes ilyen kiválasztási folyamat elején az áll, hogy összeállítsák az egyáltalán figyelembe vehető jelöltek személyét, és erre is vonatkozhatna egy eljárás, hogy ez hogyan valósuljon meg. Aztán szeretnénk a magyarázattételi, jelentéstételi folyamatot is világosabbá tenni. A bizottság célja ugye az, hogy a, azok, az, hogy azokat a vállalkozásokat, vállalatokat célozza meg, akik eddig nem túl sok erőfeszítést tettek. Mi azonban szólnénk azokhoz is, akik eddig e, jól működtek, sokat tettek ezen a téren, tehát az ő esetekben szeretnénk nem e, túl sok terhet, jelentéstől terhet rájuk róni, hanem inkább azoknak kellene itt szigorúbb jelentéstételő követelményeknek eleget tenni, akik eddig nem tettek eleget ezen a téren. De jó lenne, hogyha ösztönöznénk a vállalatokat arra, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy kiigazítsák az eljárásaikat, és ugyanakkor pedig magyarázattal is szolgálnak abban az esetben, hogyha mégis, ha jól is működtek ezek a nemi egyenlőséget szolgáló eljárások, mégis mondjuk egy, egy férfi bizonyult a legjobb jelöltnek. És hogyha mindez nem működik jól, akkor nyilvánvalóan a szankcióknak is életbe kell lépni, tehát a, ha nincs megfelelő magyarázat egy-egy eljárás, egy-egy kiválasztási eljárás eredményére, akkor szankciókat kell foganatosítani, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan modell, a, amelyel a tagállamok különböző vállalkozásai igenis szerintem együtt tudnának élni, és működni tudnának e, ennek keretein belül. A foglalkoztatás ügyi szakbizottságban az első eszmecserére majd holnap délelőtt kerül sor, és hát várom ezt, illetve várom a a két társ előadótól származó, az illetékes szakbizottságban a két társ előadótól származó jelentést, hogy ezt is megvitatassuk. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Párvanovászonnak adom meg a szót, aki az IMKO szakbizottság nevében dolgozott ki véleményt. Köszönöm szépen. Az IMKO szakbizottságban már igen csak előre haladott a munkánk, már is bemutattuk a véleménytervezetet az első eszmecserére, és sor került és megerősítettem a javaslatomat az IMCO ugye e, illetékességi körét szem előtt tartva, így itt a vezetőtestületekben ülő nők személynek arányát szeretnénk erősíteni. Az elmúlt évben a növekedés nem mutatott túl nagy arányt, ugye 70%-os aránya a nők, e, a 70% a fogyasztási döntéseknek e, nők segítségével születik, ez is egy fontos arány. Háromféle javaslatot dolgoztunk. Az első javaslatcsomag a belső piac működésére koncentrál. Szeretnénk kiemelni, hogy több nőre van szükség a vezetőtestületekben, hiszen ők a gazdaság és fogyasztói döntésekben is nagyobb betekintést tudnának nyújtani. Amint mondtam, 70%-át a fogyasztási döntéseknek a nők hozzák meg, tehát ez egy fontos szempont aztán a statisztika terén hangsúlyoztuk azt is, hogy pozitív kapcsolat áll fenn a nemi diverzitás között, illetve egy-egy vállalat nyereségességes eredményessége között pozitívan hat ez ki a szervezeti működésre, a pénzügyi eredményességre. Aztán a második módosító csomag elsősorban jogbiztonságra koncentrál, elsősorban EU Európai Unió szintű törvényalkotásra van szükség annak érdekében, hogy hogy a különböző tagállamokban működő vállalatok számára valóban megbízható, koherens jogi keret jöjjön létre, hogy valóban profitálhassanak a belső piac előnyeiből, és jobb eredményeket érhessenek el. Aztán a módosító harmadik csopagja pedig az unió gazdasági helyzetét vizsgálja elsősorban. Az előrekedő társadalomra kell itt tekintettel lennünk. Itt valóban a az európai lakosság felének tehetségét nem használnánk ki a vezetőtestületekbe, hát ez igen csak sajnálatos lenne. És aztán végül a módosítók utolsó csoportja a, a, a különböző ösztönzőkkel foglalkozik, hogyan ösztönözzük a tagállamokat annak érdekében, hogy hogy, hogy arra tudják ösztönözni a vállalatokat, hogy valódi előrelépést tegyenek ezen a téren, és a vezető testületeikben a nemi egyenlőséget jobban érvényesítsék, és a nők hozzáférését is segítsék a különböző üzleti hálózatokhoz, illetve a politikát, és úgy támogassák, hogy a a női tehetség utánpótlási csatornákat jobban ki tudják használni. Mindezek önkéntes vállalások a cégek részéről, de úgy gondoljuk, hogy ezeket ösztönöznie kell a tagállamoknak. Ami pedig az iránymutatás illetve a menetrendet illeti májusban kerül sor a, a módosítók benyújtására, és május 30-án pedig szavazunk az IMCO-ban, a kollégák 66 módosítót nyújtottak be eddig a Szimkoszakbizottságban, tehát nem túl sokat, és megpróbálunk majd e, megfelelő kompromisszumokat kidolgozni és benyújtani. A Szimkoszakbizottság remélhetőleg tehát egy pozitív véleménnyel tud előrukkolni. Köszönöm szépen! Uh, Köszönöm szépen! Hallgattuk a két társelőadót. Most pedig szeretném a többi képviselőnek is megadni a lehetőséget, Nevedalova asszony az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, Régener és Kráca asszonynak. Örülök, hogy megfelelő kezekben van a téma. Szeretném támogatni a vitát is. Nagyon fontos, hogy erről a témáról beszéljünk. Sok fiatallal beszéltem. Főleg fiatalokkal foglalkozom, és hihetetlen, hogy mennyi nem helyén való információ kurzál. Tehát, hogyha itt vállalatvezetőségekről beszélünk, akkor itt igazából csak a tőzsdén jegyzett társaságokról van szó, ahogy Kraca asszony ki is emelte ezt. Az emberek pedig így gondolkoznak, hogy van három alkalmazottam, akkor ebből egynek nőnek kell lenni? Nem, nem erről van szó, hát ez az információ nem igaz. És nagyon örülök, hogy ezt a dolgot jobban megvilágosítsuk. Egy másik nagyon érdekes dolog, a saját országomban elég lenne, hogyha 22 vállalat egy embert, egy személyt megváltoztatna, és akkor így a kvótát elérnénk. Tehát az a legtöbb cég számára nem olyan óriási probléma. Éppen ezért remélem, hogy sikerül ezt a szöveget elfogadtatnunk. Miért beszélünk kvótákról? Miért olyan a helyzet, amilyen? Nőként már nagyon régóta szavazhatunk, és sok férfi kolléga még mindig kételkedik a mi szavazási képességeinkben. Tehát támogatjuk a kvótákat. Tehát amikor a kvótákat bevezették, akkor mindig pozitív eredménye jártak. És szerintem haladást érhetünk el így. Vannak tanulmányok a kvóták tekintetében. Tehát a Világbank jelentésében olvashatjuk, hogy azok a vállalatok, ahol a vezetőségben több nő van, jobban teljesítenek gazdaságilag. A nőknek és a férfiaknak máshogy jár az agya. És hogyha együttműködnek, akkor ennek az eredménye nagyon hasznos lehet. Egy másik lényeges pont, amelyről beszéltünk, hogy legyenek kvóták, ne legyenek kvóták. Tehát miért nem a férfiakról beszélünk. Tehát miért, miért kell ezt kiemelni, hogy a nők elég jók ahhoz, hogy a vezetőségben is ott legyenek? Tehát a perspektívát is meg tudjuk változtatni. De másrészt, hogyha mi magunk is azt hisszük, hogy csak is a férfiak képesek megfelelő módon dönteni, sok nő van, aki azt mondja, hogy nem akar kvótát, rossz megoldás. Éppen ezért azt hiszem, hogy ez a vita, amelyet itt most folytatunk, és amely az Európai Unióban általánosságban zajlik, jó dolog. Hiszen gyümölcsözővé teszi az emberek gondolkodását. Az emberek elkezdenek gondolkozni azon, hogy foglalkozzanak-e ezzel a témával, vagy ne. Én támogatom a kvótákat, szerintem nagyon lényeges, szerintem jó javaslatról van szó, tehát drukkolok az előadóknak. Köszönöm szépen! Most Avir asszonynak szeretném átadni a szót. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Véleményem szerint nagyon lényeges jogalkotási javaslatról van szó. Az Alda részéről árnyék előadó voltam, amikor Kraca asszony áramvonalasította a jelentését. És itt szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon lényeges, hogy az összes tagállam komolyan vegye ezt az irányelvet. Nagyon sok rossz információ van, nagyon sok tudatlanság van ebben a tekintetben a magasan képzett nők alulreprezentáltak a vállalatok vezetőségében. Tehát eh, egyszerűen potenciált hagynak kihasználatlanul a vállalatok. A vállalatok általában eh, nem egy tagállamban tevékenykednek, ha már egyszer a tőzsdén jegyzik őket. De hogyha a tagállamokban különbözőek az előírások a nemek közötti egyenlőség tekintetében, akkor ennek az eredménye egy olyan helyzet, amikor a nők aránya más a különböző tagállamokban. Tehát van olyan tagállam, ahol a vállalatvezetőségben több nő van, másokban kevesebb. Ez pedig akadályozza a belső piacot. Ez pedig fragmentálja a jogi keretet, és blokkolja a belső piac működését. A jelen helyzetben ezen túlmutatóan szeretném még kihangsúlyozni, hogy nincsen átláthatóság, illetve nem megfelelő az átláthatóság. Nem megfelelően átlátható a kiválasztási kritériumrend. Tehát nincsen átlátható helyzet, és ennek negatív kihatása van nem csak az emberek karrierjére, a nők életútjára, hanem a mobilitás szabadsága is sérül. És így a befektetők elképzelhető nem bíznak egy adott vállalatban. Itt két dolgot szerettem volna még megemlíteni. Kis dolog, de szerintem minnyájunk életét befolyásolja majd. Köszönöm. Köszönöm. Most Bauer asszony kap szót. Köszönöm szépen. Igenis, nagyra becsülöm, amit elvégeztek, és eh, Ovir asszonyhoz tudok csatlakozni a tagállamoknak igenis eh, az üzenetet venniük kellene, és komolyan kellene venni a szándékainkat. Az az érzése, hogy az bizottsági javaslat egy jól kiegyensúlyozott javaslat. Nem gondolom, hogy hogy is fogalmazzak, hogy tökéletes lenne, hogy ne kellene már változtatni rajta, ne lenne szükség javításokra. Meggyőződésem, hogy a szakbizottságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy kiterjesszek kibővítse azt, amit már tartalmaz a javaslat. Azt szeretném viszont elmondani, hogy a tagállamok mellett nekünk is komolyan kell venni a javaslatot, ugyanis, hogyha megjelenik az a csábítás, hogy egy személyes emlékművet alkossunk pillanat szó sincs arra, hogy az előadóinkról feltételezem, hogy önmaguknak kívánnak emlékmet állítani, de néha látunk ilyeneket, és hogy őszinte legyek, nagyon elégedetlen lennék, hogyha ez egy sakmat helyzetbe vezetne ez a jelentés, hogyha elakadnánk vele, ha dolgozunk rajta, és mindent beletennénk, amire elméletileg lehetőség van, kis és középvállalatok, stb. stb. a kivételek. Kialakulhat ebben az esetben az a helyzet, hogy a jelentést nem fogadják el. Lehet, hogy a plenárison elfogadják egyébként, de a tanács adott esetben azzal szembesíthet bennünket, hogy ez nem működik, és ezt máshol már láttuk, önök is tudják, miről van szó. Ez évtizedekre az ügyet leállíthatja. Ettől tartok, mint más esetekben. A kollégáimat azért arra kérem, hogy vegyük komolyan ezt a témát, és legyünk reálisak. Valóban lelkesek vagyunk, akár lelkesebbek is, mint más esetekben. De azért arra emlékezzünk végig, hogy a parlament mellett meg kell állapodni a tanácssal is. Én tényleg azt kérem ezek után, hogy a jelentést tartsuk a földön és legyünk reálisak abban, hogy mire van lehetőség, és mi az, ami nem megy. Ugyanis nagyon fontos, hogy ez eredményre vezessen. A részletekről persze lehet vitatkozni mindig. Van mit javítani is, nyilvánvalóan a javaslaton, de azt szem előtt kellene tartani végig, hogy a javaslat maradjon egy keskeny folyosón, hogy el lehessen fogadni. Köszönöm szépen. Lichtenberger kolléganő következik. Köszönöm szépen. A közlekedési szakbizottságból jövök, mert ez egy olyan fontos téma, mert a jogi szakbizottságban is nagyon sokat dolgozom rajta. Nos, a kolléganőm a legfontosabb tényezőket már felsorolta, most egy néhány fontos dologra külön kitérnék még, amik fontosak szerintem, hogy a folyamat jól végigjárja a parlament folyosóit és a részletekben pontosnak kell maradnunk, például ami az igazolásokat illeti, a jogi alátámasztást, például a fokozatosság gondolatát nagyon érdekesnek tartom, mindenek előtt, ami a hatálytalanok az alkalmazási kört illeti, és természetesen a kiválasztási eljárások pontos leírását is nagyon fontosnak tartom Önök is hozzám hasonlóan bizonyos nemzeti vitákat követhettek nyomon, hát ezek nagyon élénk vitához vezettek, és komoly minőség gyakran hiányzik. Azt gondolom, hogy mi ebben legyünk mások, ez egy fontos dolog lenne. Nagyon érdekes postát kaphattak már önök is a különböző matricákkal, stb ami azt hiszem rámutat arra, hogy az ő alatt játszódik le a vita, de ha az ő fölött maradunk, és hogyha egy nagyon értelmes, okos javaslatot készítünk, akkor szerintem jók az esélyeink. Úgy gondolom, hogy ami a hatályt illeti, az alkalmazási kört eh, és az adott kivételeket, akkor ezeket pontosan és rövid időn belül kell kommunikálni, hogy <laughs> sok eh, salak kiessen a vitából, ami, a, hiszen a legfontosabb pontokra kell koncentrálnunk. Thanks a lot. Uh... Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság kap szót, Kondek úr, amennyiben szót kér. Yes, thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, és az eddig hallott nézeteket hangoztatóknak. Néhány aspektust szeretnék taglalni mindenek előtt, hogy a javaslat legyen üzletbarát. Konszenzus van abban a tekintetben, a bizottság részéről is, hogy a javaslat arányos legyen, és úgymond üzletbarát. Tehát, hogy ne legyenek itt szigorú kvóták a vállalatok esetében. Sokkal inkább célokat szeretnék megfogalmazni, amelyeket kicsit kötelezettségekkel is körítünk, de ezek inkább folyamatok. Azon is elgondolkoztunk, hogy uh, itt a kinevezések uh, érdem szerint történjenek. Tehát mindenképpen szeretnénk elkerülni a kvótanő fogalmát, uh, nagyon gyakran halljuk ezt az érvet a kvóták ellen, hogy nem az érdemei alapján kapja meg valaki azt a helyet, hanem azért, mert nő. Természetesen várjuk a további vitát, hogy hogyan tudnánk ezt a javaslatot még üzletbarátabbá tennünk, és hogy a parlament hogyan járul majd hozzá a javaslat gyakorlati megvalósíthatóságához. A jogalap is szóba került ma. A bizottság ebben a tekintetben fenntartja ezt a nézetét, hogy a javaslat alapja legyen korrekt jogi alap. Ez a 157-es cikk. Ez pedig a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó jogalkotást szabályozza. A cikk hatája nem korlátozódik dolgozókra, hanem a önálló vállalkozókra is vonatkozik. Az irányelv eddig az önfoglalkoztatottakra, tehát az önálló vállalkozókra is vonatkozik, és ez felhasználható pozitív eredmények tekintetében. Itt a vállalat vezetőség tagjai általában önfoglalkoztatott emberek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most szeretném a szót visszaadni az előadóknak kisebb megjegyzések erejéig. Bavarasszony, szeretnék egy kérdést feltenni, ez pedig a jogalap kérdése. Tehát visszatérnének az előadók a jogalapra? Először is Régner asszonynak adom a szót, és utána pedig Kraca asszony. Tehát összefoglalásképpen szeretném megköszönni az összes hozzászólást, az árnyék előadók megjegyzését, és az összes többi kolléga megjegyzését. Nagyon figyeltem a megjegyzésekre, és örülök az előttünk álló építő jellegű együttműködésnek, hiszen nagyon fontos volt itt ez a dolog a jogalapra is kitérnék, lehet, hogy egy kicsit nem volt teljesen érthető. Úgy döntöttünk a Juri bizottságban, az ügyrend alapján is, hogy megkérjük a jogi szolgálatot, hogy írjanak egy szakvéleményt. Tehát az Európai Parlament a mi saját jogi szolgálatunkat szeretnénk megkérni. És ezt hozzáfűzzük a mi saját megjegyzéseinkhez. Nagyon fontos az, hogy minél több szempontból elemzésre kerüljön a dolog, és így szerintem többet látunk. Mi a Juri Bizottságban szavazunk majd a jogalapról. Ez a szavazás egy olyan szavazás lesz, amelyet mi saját magunk kezdeményezünk, miután megvizsgáljuk azt, amit a jogi szolgálat nekünk majd ad. Még nincsenek meg ezek az eredmények, de a jogi szolgálat nagyon aktív, és aktívan szeretnénk mi is dolgozni, tehát semmiképpen sem szeretnénk halogatni a témát. Úgy gondolom, hogy a jogalap tekintetében sikerült tisztáznom az agályokat. Összefoglalásképpen most azt szeretnénk természetesen, hogy még ezen parlamenti ciklusban eredményt érjünk el. Éppen ezért teljes gőzzel haladunk a témán belül. Nagyon fontos, és ez a dologban a kihívás is, hogy minden érintett szóhoz jusson, tehát a vállalatok, a vállalatszövetségek, amelyek esetleg aggódnak, ők ezt inkább önkéntes alapon szerették volna szabályozni. Nagyon fontos az, hogy az összes érintett szót kapjon. Tehát itt igazából nem lehet minden részvényest megkérdezni, de az érintetteken mindenképpen beszélni kell. Fontos az, hogy betartsuk a menetrendünket, nagyon fontos nemzeti képviselőkkel, és nagyon fontos az érintettekkel egyeztetni, akiknek természetesen érdekükben áll, hogy velünk beszéljenek. De mindenképpen a menetrend alapján eh, haladunk, és legkésőbb novemberben szeretnénk a plénumon szavazni. Így eh, még a jelen parlamenti ciklus alatt eh, el tudjuk érni azt, amit szerettünk volna. Mrs. Kratza. Kratza asszony. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a vitát lezárva szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a pozitív és érett légkörért, amelyben ezt az eszmecserét itt lefolytathatjuk. Nagyon fontos, hogy megvitassuk a tartalmi lényegi pontokat, fontos, hogy más pontokat tisztázzunk. Én látom, hogy Tisztázásában van szükség, például, hogy milyen eljárásra van szükség ahhoz, hogy valóban szankciókat rójunk ki az érintett vállalkozásokra. Ahogy mások is elmondták, mindannyian nagy figyelemmel követjük ezt az eszmecserét, mindenkinek részt kellene vennie ebben a vitában, hogy itt eloszlassuk a félelmeket és tisztázzunk bizonyos pontokat. Ezért fontos, hogy mindenki részt vegyen az eszmecserékben. A múlt hónapban megrendezett meghallgatás is ezért volt uh, sikeres, és ezért is volt ez nagyon fontos. És a következő megbeszélésre is megbeszélés is nagyon fontos lesz, amikor is a nemzeti parlamentek képviselővel fogunk találkozni június 19-én. ott valóban a tartalmi pontokról kell majd vitatnunk, reálisoknak kell lennünk, és valódi sikert szeretnénk elérni. Úgy gondolom, hogy a menetrend is ezt szolgálja, az is realisztikus. Hogyha mégis több időre van szükség, mondjuk egy hónapra még időben, akkor ezt is meg tudjuk oldani, hogyha úgy látjuk, hogy valóban további vitára, tisztázásra van szükség, hiszen vannak más irányelvek is, amelyek ö, még függőben vannak, és, és nem tudnak igazi megoldást nyújtani problémákra, ezért azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy valóban uniós szinten választ kínáljunk egy olyan kérdésre, amely valóban a demokrácia alapvető értékeivel és a gazdasági eredményességgel is kapcsolatos. Hogy úgy gondolom, hogy ez a ezen keretek között ez jól fog működni, a két szakbizottság kiválóan megkezdte az együttműködést, a nőjogi és a jogi szakbizottság, és hát remélem, hogy ott tovább is így fogunk tudni haladni. Szeretnék ezért köszönetet mondani a további előadóknak is, a vélemények előadónak is, hiszen nekik is meg kell küzdeniük a maguk igazáért a szakbizottságokban, ahhoz, hogy eljussunk aztán a plenáris elé, és ott azt az eredményt érjük el, amelyet szeretnénk hiszen nem csak a szakbizottságokban, hanem a plenáris előtt is szavazásra kell ezt bocsánat. Köszönjük szépen, elnök, köszönöm szépen, és Parvanovászon még pár szereig megkapja a szót. Nagyon röviden, elnök úr, Szilvána Kochmerin árnyék előadó nevében szólnék, ő szeretné biztosítani a jelentéstevőt az ALDE támogatására, és szeretné egy reggeli eszmecserére, egy reggeli összekötött eszmecseres meghívni a, a tagokat. Holnapra kerül sor 8.30 és 9.30 között az egyik képviselői szalomban. Mindenkit meghívunk, kérem jöjjenek el, és továbbra is folytassák a lobby munkát, a támogatást, és segítség a két fantasztikus előadónkat. Elnök, köszönöm szépen, és mielőtt lezárnánk ezt az eszmecserét, kérdezném, hogy társ elnök asszonyunk kíván-e szólni, mint társelnök. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani ezért a kiváló alkalomért, hogy együtt működjünk egy nagyon-nagyon fontos témában. Hát akkor követ, találkozunk. Nagyon szépen köszönöm társ elnökünknek, hogy ilyen jól együttműködünk. most itt néhány formális dolgot is fel kell olvasnunk, hát például itt a jegyzőkönyvet, és amikor itt a közös jelentés tervezetről van szó, akkor a 29-én találkozok a nemzeti parlamentekkel, és 19-én és június 24-e a módosítók benyújtása, és szeptember 16-18-a között szavazunk. Köszönöm.